Die Sitzung ist wieder. Az ülést folytatjuk. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket rendelkezésükre bocsátottuk. Van -e ellenvetés? Nincsen. Ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak minősítem. Van egy bejelentésem.